zajszintet érjünk el, amelyek, ami lehetővé teszi majd a magyarázatot. Egy fél perc múlva szeretném kezdeni. Igen, tisztelt kollégák! Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek. Az első pont egy ajánlás, Jaroszlav Valenza, az EU és Libéria közötti fenntartható halászatra kapcsolatos megállapodás. Melanchó kolléga az első hozzászóló. À ce texte, je m'oppose à nem szavaztam meg a szöveget, mert abból a logikából indult ki, hogy az Európai Unió beavatkozik a természeti forrásokba bizonyos országokban, és ez a helyzet Libériában is elfogadhatatlan a helyzet. A lakosság, helyi lakosság 50%-a halászatból él, és mi felhatalmaztuk 3800 tonna hal kihalászását nagyipari mértékben, ez teljesen lehetetlenné teszi a helyi kis halászoknak a megélhetését. Merci. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Mamikins kolléga egy percben. Köszönöm szépen. Ez a megállapodás lehetővé teszi az európai halászok számára, hogy eh, legálisan halászanak eh, Libéria gazdasági zónájában. Ez eh, a gazdasági együttműködés javítását teszi lehetővé a felek között, mindenek előtt a tonhal területén számítunk fejlődés. Libériában a teljes GDP 12%-át a halászat állítja elő, mint mondtam Libériában. Ez alacsony GDP-t is jelent természetesen, de a halászat nagyon nagy szerepet játszik náluk. Köszönöm szépen a következő. Hennen kolléga egy percben. Köszönöm szépen elnök asszony, amiről itt beszélünk. Itt gyakorlatilag más területén halászunk a gazdaság, az, ami szóba kerül a közös halászati politika területén. Itt egy szimbólum valójában, egy szélesebb körű problémáról beszélünk. Ez egy tünete gyakorlatilag egy széles körű európai problémának itt a szorosabb integráció céljáról beszélünk, és ez előtérbe kerül minden nemű probléma esetében. Ugye itt van, szenvedélyesen ragaszkodunk a korábbi ö, megállapodásunkhoz, hogy mindenki egyenlő hozzáférés biztosít, és ez a fenntarthatóság kárára megy természetesen. Ez számos esetben ö, vegyük például a Schengen elvet, az euróövezetet, ami éppen most okozza a migrációs problémát, mert van egy dogma, ami alárendelünk mindent, az egyre szorosabb unió ez a dogma. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy katasztrófa fordult elő a brit halászat vonatkozásában. Ennek ellenére kitartunk emellett európai szinten, csak azért, hogy legyen egy közös halászati politika. A következő, Mauro kolléga, egy percben. Ah. Azt az információt kapom, hogy Mauro kolléga nem szól hozzá. A következő Carver kolléga, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szavaztam meg ezt a témát, természetesen láthatjuk, hogy mi folyik itt valójában, milyen kárt okoz ez, milyen katasztrófa jött létre a közös halászati politika esetében, éppen gazdaságilag és környezetileg is természetesen. Miért exportálnánk ezt a rossz gyakorlatot Afrika nyugati partjaihoz? Eddig ezt láttuk a megállapodások kapcsán. Mi történt az ottani nyugat-afrikai országokkal? Nem így lehet segíteni természetesen a fejlődő országoknak. 600 ezer eurót adunk arra, hogy egy néhány hajót hajózhasson. 6500 tonna libériai halról van szó, amit itt lehalászunk előlük természetesen. Látjuk, hogy mennyire fontos ne lenne náluk a halászat. Hát ez nem tisztességes, ez nem fair fellépés, és komoly mellékhatásokkal számolunk természetesen és ezt számos nyugat-afrikai ország esetében láthattuk már. Egyszerűen megölik, tönkreteszik az ottani halászati ágazatot az európai halászok. Ez humanitárius szempontból is katasztrófát jelent, és méltatlan hozzánk. Tovább lépünk. A következő ajánlásra a MÁT ajánlás az EU és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás, halászati lehetőség és pénzügyi hozzájárulás címmel. Két hozzászóló van. Mami Kinc kolléga az első. Kunze. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Az első megállapodást 1989-ben eh, kötöttük eh, Mauritániával és ezt követően több megállapodást is aláírtunk az országgal. Megpróbáltuk megoldani a fönálló problémákat. Ennek ellenére Mauritánia a Las Palmas és Karánai szigetekkel kapcsolatban nem fogadta el a mi szempontunkat. Nem értjük a döntés mögötti logikát. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak jobban oda kellene figyelni erre a témára, amikor közös bizottsági üléseket tartanak. Mivel Mauritániában hiányos az infrastruktúra, ez problémát okoz, és egy ilyen előírás logikát nem logikus, de ennek ellenére támogattam a jelentést. Köszönöm szépen. Daniel Hannan úr következik egy percben.

Köszönöm, elnök asszony. A 2014-2020-as tervezési időszakban tudjuk, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az integrált és területi megközelítésre a kohéziós politika keretein belül. Kettő új eszköz szolgálja ezt, a helyi közösségek által vezérelt fejlesztés és integrált területi befektetések. Ezeket az eszközöket a régió alatti szinten lehet használni azért, hogy megerősödjenek a szinergiák a közszektor és a magánszektor között, valamint integrált területi stratégiák végrehajtása érdekében, amelyek azt szolgálják, hogy a különböző források felhasználását lehessen koordinálni. A 5% vagyis 16 milliárd euró van elkülönítve erre a célra, és támogattam a jelentést. Die nächste Rednerin ist Frau Monika Makovej für eine Minute. Makovej. Makovej asszony, másfél perc. Köszönöm elnök asszony. A 2008-as Lisszaboni szerződés már tartalmazza azt, hogy a kohéziós politika az Európai Unió egyik fő célja. A területi kohéziót olyan kohéziós politikával és strukturális alappal kell támogatni, amely hatásos, hatékony, és el kell kerülni a területi és földrajzi egyenlőtlenségeket, amely határt a fejlődés, az integráció tekintetében az Európai Uniós tagállamokon belül. A 2014-2020-as költségvetési időszakban a köz- és magán szereplők együttműködést kívánjuk megerősíteni, illetve fenntarthatóbb kohéziós politikát kívánunk kialakítani. Az egyes agglomerációk fejlődését kell támogatni és koordinálni. A tagállamok nak azt kell megtennie, hogy az a feladata, hogy támogatni tudja a periférikus vagy lemaradottabb régiókat is. És pont ez az oka azért, mert fokozni kell hazámban, Romániában is, főleg a támogatás ezen a területen, hiszen a lakosság 47%-a nem városi lakos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hennen kolléga nincs a teremben. Poszpisil kolléga következő hozzászól. Mikrofon ist nicht ihr a mikrofon nincs bekapcsolva. vážnou debatu na to, o tom nakolik kohezní politika a strukturální fondy přináší vždycky pouze efektivní a smysluplné projekty. Köszönöm szépen. Az eredmény mindig ugyanaz, hogy nem projekteket alkalmazok. Milyen projektekről is van szó valójában meggyőződésem, hogy ez a politika észszerű, ilyen módon kell eljárni, és több a pozitív eredmény, mint a negatív aspektus. Ezért támogattam ezt a jelentést, és örülnék, hogyha továbbra is sikeresen alkalmaznánk ezeket az eszközöket, és örülnék, hogyha a helyi közösségek képesek lennének hozzájárulni a fejlődéshez, és jobban hozzájárulnának a saját fejlődésükhez és a projektekhez. Azt gondolom, hogy figyelemmel kell kísérni, milyen eredményekre jutunk, mert vannak projektek, amelyek eh, hatékonyságát mindenképpen javítani kell. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy csökkentsük az adminisztratív terheket, amelyek az önkormányzati, a helyi szinten jelentkeznek, mert különben nem fogják tudni felhasználni a pénzeket. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy Mauro kolléga és Polcsak kolléga is jelentkezett, de nincsenek a teremben. Úgy látszik, nagyon megéheztek időközben. A következő hozzászóló Eferics kolléga, Bill Eferics. Egy percben. Köszönöm szépen. Az intézkedésekről van szó hogy nézzük meg, a Regionális Fejlesztési Bizottság tagja vagyok, és nagyon egyszerű pontokról szoktunk ott beszélni. A kérdés számomra az, hogy a Egyesült Királyság adófizetének pénzét az Egyesült Királyságban kéne felhasználni, megfelelően képviselni az EU abban a brit érdekeket. Természetesen tényleg sajnálom ezeket a területeket, akik nagyon lemaradtak, stb. De azért ne finanszírozzuk a brit adófizetők pénzéből. Ezt van nekünk saját gondunk elég. Vegyük például Közép-Angliát. Ők nem tudnak rendes iskolába járni, alig tudnak orvosi ellátást biztosítani. És most most itt vagyunk, mit teszünk eközben? A brit adófizetők pénzét az EU-ban szórjuk szét. Azt gondolom, hogy inkább magunkra kéne felhasználni ezt a pénzt. Köszönöm szépen. Ezek után az utolsó jelentés következik, ahol magyarázatok következnek. Jotova asszony a kohéziós politikával foglalkozik az EU hegyvidéki régióiban. Az első hozzászóló a GUE nevében. Rodríguez asszony, két percben. Obrigada, presidenta. Este... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés értelmű, tartalmaz pozitív megállapításokat a hegyvidéki területekkel kapcsolatban, elismeri annak a szükségességét, hogy mezőgazdaságra igenis szükség van a hegyvidéki területeken, és és foglalkozik a közszolgáltatások, közjavak felhasználásával. Itt alapvetően arról van szó, hogy eh, nem lehet majd észszerű szabályok nélkül eh, biztosítani a hegyvidéken élők eh, megfelelő megélhetését. Így például az egészségügy területén, vagy az oktatásban alkalmazni kell tanárokat, akik és orvosokat, akik ezeken a hegyvidéki területeken is hajlandók dolgozni. De azt is látni kell, hogy mindig a nagy vállalatok a, a nyertesek. Mi ők mindent a saját, csak a saját érdeküket, és nem az ott élők érdekeit. Ez pedig nincs összhangban az EU céljaival. Mi a megújuló energiákat akarjuk támogatni, ezért én nemmel szavaztam a jelentésre. Köszönöm.

A hegyvidéki területek az EU területének mindössze 30%-át teszik ki de sajnos nem kapják meg a, ezt a különleges figyelmet, amire pedig szükség lenne. Hogyha megnézzük, hogy mekkora hozzájárulásuk az EU gazdaságához, nos, ez az a pont, ami miatt én támogatni tudtam a jelentést. Definiálnunk kell a hegyvidéki terület a kohéziós, hogy mit jelent a hegyvidék a kohéziós politikában, és el kell gondolkoznunk azon is, hogy mit lehet tenni, hogy megakadályozzuk az elnéptelenedést. Gondolnunk kell a klímaváltozásra is, és figyelembe kell venni, meg kell fontolni, hogy hol lehetne esetleg intézkedésekkel újabb népesség gyarapodást elérni, hogy sikeres legyen ez a politika. Köszönöm szépen. Monika Makovai asszony következik egy percben.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 bizottság egy stratégiával, egy új stratégiával állt elő, azért, hogy garantálja ezeknek a régióknak a védelmét. Nincs tolmácsolás néhány nyelvre, mondja az elnök asszony. Makovei asszony, kérem, kezdje el újra a felszólalását, onnan, ahol másfél perc ezelőtt tartott, úgyhogy most kap plusz másfél percet, öné a szó. Half a minute or a minute? Fél perc, vagy egy perc? Can I start again? Újra kezdhetem? Um, am votat acest raport pentru că este în interes... Megszavaztam ezt a jelentést, hiszen Románia érdekét szolgálja. A mi érdekünk, hogy az Európai Unió a hegyvidéki területekbe befektessen, például a Kárpát-hegység területén, úgyhogy Romániában is, Pontosan azért, mert szükségünk van arra, hogy finanszírozással támogassuk ezt a régiót, európai alapokból kívánjuk támogatni, fejleszteni ezt a területet, ugyanakkor védeni kell a környezetet is. Az Európai Uniónak eddig nem volt külön stratégiája a hegyvidéki területek érdekében, és a kárpáti területeket nem védte különösen külön eszközökkel az Európai Unió. Fontos, hogy tényleg hozzá lehessen férni ezekhez a finanszírozási forrásokhoz, és így tudjuk fejleszteni a hegyvidéki területeinket. Hasonlóan fontos az is, hogy ne feledkezzünk meg, milyen mértékről van szó, és hogy milyen foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak ezek a területek hogyha nincs befektetés ezeken a területeken, igen, az igaz, hogy kevésbé lakottak ezek a területek, de van például turizmus és egyéb ipari és más tevékenység is ezeken a területeken is. Stanislav. Köszönöm. Köszönöm. Polcsak úr nincs jelen. Most pedig meg Génész asszony egy percben madam president um, köszönöm szépen és meg is szavaztam ezt a jelentést hiszen megnézik közelebbről a hegyvidéki térségeket. az összes tagállam egy kiegyensúlyozott fejlődést szeretne elérni az egész európai unióban is amit macovei asszony éppen mondott hogy megfelelő szolgáltatásokat kell nyújtani azon emberek számára akik itt élnek például a széles sávút az orvosi ellátást az oktatást kell javítani. időszerű volt ez a jelentés igen a foglalkoztatás foglalkoztatás, illetve a munkanélküliség tényleg problémát jelent mindenekelőtt a fiatalok körében. Hogyan tudjuk bátorítani, ösztönözni a fiatalokat, hogy éljenek ezekben a térségben, dolgozzanak. Ha nincs munkájuk, úgysem maradnak. Ez egy tényleges nagy kihívást jelent az Európai Unió számára és a tagállamokra nézve is. Egy utolsó szót az előző vitához szeretnék csatlakozni, amikor a fiatalok munkanélküliségével beszéltünk. Írországban van egy téma, itt vannak a fogyatékossággal élők, akiket kivettek az ifjúsági garanciából, és ezt foglalkozni kerül, éppen a tisztességeség, a fairness szempontjából lehetőséget kell biztosítani az emberek számára is. Köszönöm szépen. Köszönöm. úgy gondolom, általában nem tesszük lehetővé, hogy megtapsolják a hozzászólókat a galériáról, de ez volt az utolsó, úgyhogy most lehetővé tettük, megengedtük. Újra indulunk három órakor. Jó étvágyat!